akkor ezen képviselő felhatalmazások érvényesek. Roger Helmer jelezte, hogy lemond a konzervatív frakció tagság, belőli tagságáról, és az EFD-ben lesz frakciótag. A néppárt és a szociáldemokrata, az ALDA és a GUE frakció jelezte, hogy delegációkba, illetve bizottságokba jelölt tagokat. Nyíltá vált ez a lista a jegyzőkönyvben. Hogyha ellenvetés nem lesz ezzel a listával kapcsolatban, akkor ezeket a kinevezéseket is megerősítettnek tekintjük majd. Szerdán a, a házszabály 47-es